Kedves kollégák! Javaslom, hogy kezdjük el a mai ülést, hát időben mondjuk, hogy a szokásos pontosságunkhoz ragaszkodjunk, tehát ez az akadémiai 15 perc, ugye ezt betartottuk. És ugyanakkor nagyon szoros a mai ütemtervünk, nagyon sok dologról kell tárgyalnunk ma délelőtt. Azonnal felhívom figyelmet rá, hogy szavazás lesz 10 órától méghozzá, legkésőbb 10 órától, és hogy a szavazás az elektronikus szavazás módján történik. Ezért kérem azokat a tagokat, akik nem hozták el a kártyájukat, kérjék meg a munkatársaikat, hogy tegyék lehetővé, hogy a technikai feltételek is adva legyenek az elektronikus szavazásra. Mint láthatták, a napi rendi tervezetben, és elküldtük a Cobb News-t e-mailen, és most már írásban is kiosztottuk. Jó, tehát az első napi rendi pont a napi rend elfogadása, ha nincsen megjegyzés, akkor elfogadjuk. Az elnök közleményeiben írásban láthatják, hogy mit közölnék a második pontban. Ott vannak a tolmácsolt nyelvek, és interneten szokás szerint közvetítenek bennünket, és hatalmas a nemzetközi siker. És ugye ez elektronikus szavazás is. Gratulálni szeretnék Inge Grészlenek a születésnapján. Inge, ugye ha március 30-án, nem március 2-án van a e, születésnapja, és minden évben fiatalabb. Épp ezért gratulálunk neki. Ezen kívül kimentette magát. Súrján és Godmanis kollégák kimentették magukat. Nem tudnak itt lenni. És Damian Abad sem, akit a francia el, köztársaság elnöke meghívott arra, hogy egy fontos eseményen részt vegyen Franciaország déli részén. Aztán egy órát töltünk azokkal az eszmecserékkel, amelyek a négyes, ötös, hatos pontban láthatók. Tehát Szidónia gyorsan bemutatja azt a munkadokumentumot, amely a 2011-es kivi költségvetéssel foglalkozik, aztán egy nagyon fontos téma következik, amelyről Reimer állított össze egy munkadokumentumot. Ez a több éves pénzügyi kerettel foglalkozik 2013 mal és utána Inkének lesz egy munkadokumentuma, a költségvetési rendeletről. Ez a három téma nyilvánvalóan egymással kapcsolatos, és még annál is inkább kapcsolatos, mert ettől kezdve az Európai Bizottság csomagjával fogunk foglalkozni, amelyet a tanács és a parlament elé terjeszt majd, hogy elfogadják, és pedig az új rendelkezések végrehajtása, amely jogi és költségvetési oldalába foglalkozik a Lisszaboni szerződésnek. Tehát akkor azt javaslom, hogy adjuk át rögtön a szót Szidóniának. Igen, itt van. Szidónia, akkor gyorsan, aztán Reimer és Inga, és együtt tartunk eszmecserét Szidónia. Very briefly, I will make a Nagyon röviden angolul fogom uh, vázolni a helyzetet, mert az anyag is angolul született meg, és nem is vagyok benne biztos, hogy van lengyel tolmácsolás. Nos, a dokumentum az éves költségvetési folyamatnak egy, egy normális része, tehát ebből a szempontból nem különleges. Ebben a dokumentumban a bizottság által benyújtott javaslat fő pontjait világítom meg, amely a pénzügyi programozás fő pontjairól szól az intézmény közi megállapodás figyelembevételével. Ahogy az már lenni szokott, a pénzügyi programozás a 2011-es évre ad, adja meg az alapokat, és én pedig úgy döntöttem, hogy a szokások szerint a legfontosabb költségvetési sorokra és cselekvésekre, tételekre koncentrálok a költségvetési kategóriák figyelembevételével, de külön rámutatok azokra a dolgokra, amelyek problémásak. Tehát ennek a dokumentumnak a célja az, hogy egy áttekintés nyújtson a költségvetési folyamatról. Ugyanakkor ez a dokumentum az Európai Bizottságnak is szól, mert az ott található bizonyos felvetésekre reakciókat várok. Nevezetesen a kísérleti tervek, a kísérleti projektekre, az előkészítő cselekvésekre, és vannak bizonyos nagy kérdőjelek is, amelyeket én azonosítottam, és amelyek az EU balti stratégiájára val kapcsolatosak, és amelyek a pénzügyi tervben szerintem nem kellő hangsúlya szerepelnek, illetve hát egyáltalán hiányoznak, és erre várak választ, hogy ez miért van így. Most, hogyha megnézzük ezt a pénzügyi programot, akkor látjuk, hogy nem sok cselekvési terünk van, mert nagyon szoros a költségvetés, és ez már is problémákat vet fel. Nem tudok végigmenni az összes költségvetési fejezeten, az anyag egyébként magától értetődő, tehát kritikusan olvassák el, és azon belül figyeljenek különösen azokra a részekre, amelyeket önök fontosnak tartanak, és eh, mint mondtam, várom az Európai Bizottság válaszát, vagy most, vagy a következő alkalommal. Most pedig megköszönöm a figyelmüket. Bien, merci, Köszönjük szépen, Sidonia. Egyrészt eh, teljes és nagyon gyors eh, beszámoló volt. Reimer következik. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt napokban egy munka dokumentumot kaptak a középtávú előrejelzéssel kapcsolatosan. Mielőtt néhány rövid észrevételt tennék, arra kérném önöket, hogy a bizottság, a főigazgató is itt van, talán a következő kérdéseket válaszolja meg. Az a helyzet, hogy a bizottság tegnap a Lisszaboni csomagot az MFF-re vonatkozóan, valamint az új intézményközi megállapodásra volt tekintettel elfogadta. Tegnap este feltűnt nekem, hogy nagyon lényeges technikai változások vannak, de ez nem elegendő számomra, nem elegendő kiigazítás az intézményközi megállapodás területén, hiszen mindennek politikai jelentősége is van, azt illetően, hogy milyen politikai prioritásokat jelölünk ki a Lisszaboni szerződést követően. És feltűnt számomra első pillantásra, hogy az az intézményközi megállapodás is egy új nevet kapott. Megállapodtunk. az egészséges pénzügyi kezelés és pénzügyi fegyelemre vonatkozó intézményközi megállapodásban, és most ennek a címen mégsem ez lett. Mi van emögött? hiszen mi megállapodtunk egy megfogalmazásban, egy címne, címben, és a bizottság elkötelezte magát emellett. Most ezt törölték. Ez a bizottság kezdeményezési jogát érinti, de azt hiszem, hogy a politikai megállapodásokkal nem lehet így bánni. Tehát szívesen feltenném a kérdést a főigazgató úrnak, hogy ezen három javaslat fényében a bizottság jelentése a fennálló ö, ö, pénzügyi ö, az a megállapodás tekintetében mikor kerül ö, közétételre. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés az is feltűnt számomra, hogy az SFP ö, fejezetnél volt egy ö, kiigazítás. Most kérdés az, hogy a bizottság az európai külszolgálatra vonatkozó megállapodás alapján mikor nyújt be egy új pénzügyi tervet? Hiszen ez a négyes és az ötös fejezetre is kihatással jár majd. A jelenlegi javaslatban a régi számadatok szerepelnek továbbra is a versenyképességi fejezet tekintetében, és a harmadik kérdés Szinte valamennyi többéves programban volt egy záradék, ez a politikai kompromisszum része volt, hogy lesz egy félidős értékelés, ezt le kell bonyolítani, azt arra vonatkozóan, hogy milyen prioritások vannak, illetve hogy működik a terv. Ez minden egyes több éves programra vonatkozott. Nos, a bizottság ezt az eljárást hogyan akarja lefolytatni, hiszen ez is a felülvizsgálati eljárás része lehet. Talán a bizottság képviselője először ezeket a kérdéseket válaszolhatná meg, mielőtt én reagálnék a továbbiakra. Köszönöm szépen. A bizottság feljegyezte ezt a kérdését, és Szidóniáit is. Most akkor Ingének kérdez, Ingét kérem meg, hogy a munkadokumentumával kapcsolatban tegye meg megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy ezzel a témával kell önöket terhelnem, de ez egy nagy esély is. Tegnap óta a három csomag közül az egyiket, az átmeneti szabályzatra vonatkozó csomagot elfogadták. Egy kicsit részletesebben tárgyaltam ezt a dokumentumban az új kollégák számára, megpróbáltam bemutatni, hogy mit tettünk az elmúlt öt évben ezen a területen. Tehát az utolsó reform amely 2007. januárján lépett hatályba, ez arra szolgált, hogy a bizottság saját problémáit a régi költségvetési rendelettel kapcsolatosan szabályozza. Láthattuk, hogy milyen sokrétű alkalmazási problémák voltak a költségvetési rendelettel, más alapokat illetően is, hiszen a kedvezményezettek nem voltak elégedettek ezekkel a szabályokkal, tehát ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell, reformra van szükség, amely valós egyszerűsítést jelent, amely valóban arra szolgál, hogy Európa tekintélye, imázsa, a pénzügyi menedzsmentet illetően jelentősen javuljon. Néhány jelentős stratégiai kérdést kell ma tisztáznunk, és hálás lennék, hogyha a kollégák ezzel kapcsolatban kifejtenék a véleményüket. A revízió, a felvizsgálat, ami tegnap bemutatásra került, itt egyrésztről az átcsoportisításokról van szó, és a tanács bejelentette, hogy egy fast trackot akar lebonyolítani a külszolgálatot illetően, amelyre még erre a hónapban sor kell, hogy kerüljön. Tehát, hogyha ezek a kívánalmak már teljesültek a bizottság és a tanács részéről, akkor a saját kívánalmainkat hogyan tudjuk majd teljesíteni. Én félek, hogy a fő követelményeink kell a tanács nem fog foglalkozni, nem lesz esély arra, hogy ezeket keresztül vigyük. Megpróbáltam ezeket a követeléseket felsorolni, és ehhez főleg a tagállami megbízhatósági nyilatkozatok tartoznak. Tehát más beszámoltatási kötelezettségre van szükség, például a strukturális alapok esetében. A következő öt évben jó lenne, ha nem ugyanazokat a vitákat kellene lefolytatni, mint az elmúlt öt évben. Tehát megfelelő felelősségekre van szükség, illetve egy ilyen rendszerre, és azt végre kell hajtani a költségvetési rendelet keretében. Reimer erről bizonyosan be tud számolni, hogy ezeket az ügyeket, ezekkel az ügyekkel közösen foglalkoztunk. Például Spanyolországot említhetem e tekintetben, hogy ez az ügy egyáltalán nem egyszerűsödik, és fennáll annak a veszélye, hogy ö, nekünk nem lesz lehetőségünk arra, hogy keresztül vigyünk az akaratunkat, és a pénzügyi menedzsmentet valóban úgy javítsuk, hogy valóban ö, jobb legyen ez a rendszer a jövőben. Tehát fennáll a kockázat, hogy egy tanácsi blokkád jön létre a területen. Mert nem jutottak még el odáig, hogy elmondják nekünk, hogy mit is akarnak tenni, de ezt meg fogjuk vizsgálni. Még mindig ugyanaz a problémánk, mint régen, túl sok a szabály, hogyha megnézem az elmúlt öt év tapasztalatait, akkor a problémák nagy részét meg lehetne úgy oldani, hogy egész egyszerűen a szabályok számát csökkentjük. Hiszen gyakran ezek a szabályok ellentmondanak egymásnak. Tehát egészen egyszerűen az alapokra vonatkozó pénzügyi szabályzatokat kellene beépíteni a pénzügyi szabályzatba. És így sokkal többet nyernénk. Tehát egészen egyszerűen a szabályok számát kellene csökkenteni. Ez egy olyan követelés, ami továbbra is fennmarad a régi ciklusról. És lehet, hogy minden érintett nagyon sokat dolgozott ezen. Ez tehát egy alapvető kérdés, és világos számomra, hogyha nincs nyomásgyakorlási eszközünk, akkor ezt a kérdést nem tudjuk megoldani, és megint három-négy évet veszíthetünk, anélkül, hogy bármi is történne. Én úgy érzem, hogy ez kár, hogy állandóan ugyanazokkal a kérdésekkel kell foglalkoznunk. Tehát minden résztvevőt felszólítanék arra, hogy tegyen, tegyünk valamit ezen a területen. Hiszen nem lehet az, hogy a tagállamokat túlszul ejtjük a megbízhatósági nyilatkozatok okán. Nagyon diplomatikusan fogalmazva Most valóban olyan sok lehetőségünk van, sok lehetőség van a kezünkben, mint, kevés, mint kevésszer a múltban. Még egyszer elmondanám minden résztvevőnek, hogy észszerű lenne a hitelfinanszírozást illetően, az épületek hitelfinanszírozását illetően megvizsgálni a helyzetet, és olyan dolgokat, amiket eddig a tanács nem mozgatott, ezeket használhatnánk arra, hogy a mi érdekeinket érvényesítsük, és beépítsük a pénzügyi rendeletbe. Ezeket fogom majd beépíteni a tanácsra folytatott megbeszélésekbe, tehát széles lehetőségeink vannak, és azt hiszem, hogy egy ilyen vita kezdetén nem szabad túlságosan beszűkíteni a lehetőségeinket. Éppen ezért azt hiszem, hogy a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottsággal szoros együttműködésben kellene dolgoznunk. Én is felelőse vagyok ennek a jelentésnek, ott azt hiszem, hogy egy jelentésre van szükség, nem pedig kettőre, amely esetleg nem lenne egymással összhangban. Tehát arra kérem a jelentéstevőket, hogy egy jelentés szülessen, közös együttes üléseket kellene tartani ezen a területen, ahogyan azt az eljárási szabályzat is előirányozza. Kár, hogy három jogalkotási javaslat van, amely további munkaterhelést jelent számunkra. Észszerű lenne, hogy ezt a három eljárást jobban összekapcsoljuk egymással, és ez sok esélyt jelentene számunkra. Köszönöm, elnök úr. Bien, merci. Köszönjük szépen, engem. Arra kérsz fel egyrészt, hogy egyszerűsítsük a szabályok számát, a a költségvetési rendeletben és az összes jogalkotási rendeletben, és ugyanakkor a saját eljárásunkat is egyszerűsítsük. Ebben a jelentésben három téma is van, amelyeket különböző módon prezentálnak. Hangsúlyozom, hogy mennyire fontos inge munkája és a, a költségvetési rendeletnek technikai szempontból tulajdonképpen nem így látszik, de tulajdonképpen mi a legfontosabb szerepet játsszuk. És Inge emlékeztet arra, hogy az ő és Reimernek az erőfeszítései ellenére nagyon sok problémával ütköztünk, amikor megpróbáltunk a többi intézménnyel egyességre jutni a javaslatunkkal kapcsolatban. Épp ezért nagyon fontos most, hogy amikor megváltoztatták a szerződést, akkor erre figyeljünk. Nos, tehát a három jelentéstevő gyorsan, és köszönöm ezt nekik, bemutatta a munkadokumentumokat. Ezek nagyon jó minőségű dokumentumok, tehát jó alap a munkára és a költségvetési főigazgató úrnak a jelenlétét üdvözöljük itt. Több kérdést is intéztek neki. Nem tudom, hogy már is tud-e rájuk választ adni de nyilvánvalóan azért megjegyzései lehetnek, és akkor felhasználhatná ezt az alkalmat arra, hogy gyorsan összefoglalja, röviden összefoglalja ezt a Lisszaboni csomagot, eh, amelyel kapcsolatban a bizottság testülete eh, most végzi a munkát. Eh, főigazgató úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék csatlakozni a köszönetekhez a jelentéstevők, a három jelentéstevő munkájával kapcsolatban, hiszen ezek nagyon hasznos dokumentumok, nem csak a bizottság munkája szempontjából, hiszen lehetővé teszi, hogy konstruktív módon hozzájáruljunk ehhez az eljáráshoz, a folyamathoz. Szeretnék válaszolni a kérésükre, és néhány pontosítást is szeretnék eszközölni. Nyilvánvalóan visszatérhetünk részletesen is majd a kérdésekre, hogy a munkák alakulnak. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez az elfogadott csomag, amit tegnap fogadott el a bizottság, ez a Lisszaboni szerződést rendelkezéseit valósítja meg, és csak is a Lisszaboni szerződését. Elsősorban tehát arról van szó, hogy a különböző a költségvetési rendelet rendelkezésekhez alkalmazkodjunk, amely a szerződést hajtja végre, tehát átalakítani az intézményközi egyezményt a tanács rendeletévé, ahogy a szerződés rendelkezéje ezt meghatározzák. Ezen kívül új intézményközi megállapodásra kell, van szükség olyan területeken, amelyeket nem fedett eddig le a tanácsnak a rendelete, és amelyeknek egy rugalmasabb irányítással kellene megoldani és nyilvánvalóan ennek a rendeletnek a kőbevésett rendelkezései ezek. A korábbi és a korábbi költség, intézményközi megállapodás is. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit radikális megfogalmazása a dolgónak, de tulajdonképpen csak át kell írni, tehát meg kell valósítani azt, amit a szerződés előírt. Elsősorban a tanácsnak a rendeletét, amely az intézmény közé megállapodásnak a feltételeit alkalmazott technikai szempontból. És ezt az alkalmazkodást a Lisszaboni szerződés teszi szükségessé. Nyilvánvalóan majd visszatérünk több kérdésre, olyan kérdésekre, amelyek a, ezt a bizottságot és az Európai Parlamentet is foglalkoztatják, és pedig akkor, amikor a jelentéseket az önök rendelkezésére bocsátjuk. Ezeket eh, az intézményközi megállapodás eh, határozza meg, és pedig eh, értékelni kell a pénzügyi keret működését, amelyet áprilisban kell majd valószínűleg április 28-án kell bemutatnunk. A bizottság elfogadja ezt a jelentést, és a költségvetés tervezetet, és pedig a 2011-es költségvetési tervezetet. Holnap nyilvánvalóan a költségvetési rendeletnek megfelelően lényeges javaslatot tesz le az asztalra a bizottság a költségvetési rendelet áttekintését illetően. A bizottság egy közleményt fog kibocsátani, amelyet májusban fogadunk el, valószínűleg május második felé. Jelenleg dolgoznak a bizottság munkatársai méghozzá keményen ezzel a témával. Mint tudják, Eh, az a hírhet dokumentum, amely a költségvetéssel foglalkozik, a költségvetés felülvizsgálatával, eh, és mint tudják, egy nem teljes eh, dokumentumot már novemberben sétára engedtek, és Berozó elnök úr és az őszi tanács az idei év júliusára, szeptemberére tervezte a következő ülést, és ősszel a hiba tolerancia szintet is megállapítják, tehát a tűrés szintjét. Nos, tehát ennek az ütemtervnek a határait ajánlotta a bizottság, amikor az Európai Bizottságnak a javaslatait vizsgálja meg. Reméljük, hogy a várakozásoknak a megfelelően fogjuk ezt a munkát elvégezni, sőt a saját feladatainknak megfelelően, ahogy ezt a szerződés is meghatározza. A konkrétabb kérdéseket illetően annyit mondanék el, hogy A 2011-es jelent, költségvetési jelentés írójának azt mondom, hogy a balti tengeri helyzettel illetően nyilván ez a kül kapcsolatokkal foglalkozik, itt két, 20 millió euróról van szó, és ahhoz, hogy a költségeket felszabadítsuk, a jogalapot kellene először is elfogadni. Ezen kívül projektekre van szükség és Számomra nem eléggé világos a helyzet ezzel kapcsolatban. E, úgy hallom, e, hogy vannak vagy nincsenek projektek, tehát e, egyelőre politikai döntésekre van szükség a projekteknek az előkészítésére. Nem tudom, hogy ezek a politikai szándékok konkrét formába örül, kerültek-e már, tehát hogy a bizottságnak javaslatokat nyújtottak-e már be. A külkapcsolatok főigazgatóságában dolgozó kollégákat majd megkérdezem ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, elnök úr, hogy a többi kérdéssel kapcsolatban az ütemtermelvel tulajdonképpen már választ adtam. Bőge úr kérdéseire is. Tehát a legjobb talán az lenne akkor, hogyha itt lezárom a hozzászólásomat, és nyilvánvalóan készen állok arra, hogy más kérdésekre is válaszoljak, hogyha akár a jelentést, ha akár a bizottság tagjai szeretnék feltenni őket. Elnök, köszönjük szépen, főigazgató úr! Reimer rögtön szeretne hozzászólni, de mások is kértek szót. Most akarsz hozzászólni, Reimer? Akkor parancsolj. Um Kérem elnézésüket, kollégák! A bevezetőben tudtam, hogy nem tudok semmit mondani a tartalommat, illetően a munkadokumentumom vonatkozásában, mert az ütemtervről akartam értesülni a bizottság részéről. hogyha jól értettem, a bizottság valószínűleg április vége felé nyújt majd be egy jelentést a fennálló intézményközi megállapodás működésmódját illetően. Valamikor július és szeptember között pedig születik majd egy dokumentum a költségvetés felülvizsgálatát illetően. A főigazgató semmit nem mondott arról, hogy mit akarnak tenni a Lisszaboni szerződéssel összefüggő pénzügyi kihatások tárgyában. A költségvetésben a 2011-es költségvetésben szerepel ez, vagy van egy több éves perspektíva, vagy a 2013 utáni időszakra halasztották el. És semmit nem mondott azzal a kérdéssel kapcsolatban sem, hogy hogyan akarunk most közösen a közösen elhatározott feladatunknak megfelelni a több éves program középtávú értékelését illetően. Kérem tehát, hogy a főigazgató ezt a két nyitott kérdést először válaszolja meg, és aztán fogok még további javaslatokkal élni. Bien. Euh... Elnök. Gören. Gören szóljon most. Reimer azt szeretné, hogy a főigazgató most válaszoljon. Nem kiegészítő kérdés van. That's my point. Uh, so, so that... Éppen erről van szó, és ezért akartam most szót kapni, mert egy dolog, ami nem világos, az az, hogy a bizottság mit szándékozik tenni a félidős felülvizsgálat eredeti eh, szándékával. munka munkaanyaga is teljesen egyértelműen mutatja, hogy egy rendkívül nehéz helyzet előtt állunk 2011-12-13 vonatkozásában költségvetésileg, mert nincs mozgástér. Ez teljesen egyértelmű. És aztán pedig itt van egy javaslat, hat különböző csomag eh, a Lisszabon, eh, eh, a külszolgálat, 2011-es költségvetés kiigazítása, de még mindig nem tudom, hogy mi a bizottság célja, amikor javasolja a félidős felülvizsgálatot, beleértve a 2011-13-ra vonatkozó időszak plafonjainak felülvizsgálatát. Itt most eh, miről van szó? Arról van szó, hogy ez egy közös javaslat akkor a 2011-13-as időszakra. Milyen formája lesz és mikor fog ez megtörténni? Erről kell itt beszélni. A bizottsági meghallgatásokon azt kértük, hogy egy javaslat jöjjön számokkal az első fél év, tehát a fél év vége előtt még idén felülvizsgálni a félidős adatokat. És akkor csatlakozva Reimerhez azt kérdezem, hogy mik a szándékaik, mert ez a jelenlegi, az idei költségvetés szempontjából is nagyon fontos. Köszönjük szépen, Göran. Két másik koordinátor is kért szót, és nyilvánvalóan ki akarják igényesíteni Salvador. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Yes, uh, just by complementing the, the... Én is csak uh, kiigazítom ezeket az elhangzott megszólalásokat. Szerintem is nagyon fontos, hogy uh, a bizottság a meghallgatáson vállalt kötelezettségeit teljesítse, és éppen ezért én magam is fontosnak tartom, hogy valami fajta jelzést kapjunk a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy a felülvizsgálati eh, a féléves felidő, félidős felülvizsgálatot hogyan eh, próbálják elvégezni, mert ez nem csak a 2011-es költségvetés előkészítése szempontjából fontos, hanem a politikai frakciókban zajló vita szempontjából is, amely arról szól, hogy eh, a 2020-as európai stratégia milyen formában valósulhat meg. Éppen ezért eh, ezt a késlekedést elfogadhatatlannak tartom, és felszólítom a bizottságot, hogy gyorsítsa fel a munkát a félidős felülvizsgálat vonatkozásában. És ehhez kapcsolódóan merül fel a kérdés, hogy mikor tudja a bizottság a külszolgálat költségvetését előterjeszteni, mert eredetileg ugye az arról volt szó, hogy egy felülvizsgált pénzügyi rendeletet fog el, előkészíteni. Ez a ház számára egyébként nagyon fontos. Ugyanakkor a pénzügyi rendelet módosítása a költségvetési tervezet szempontjából is nagyon fontos. Eredetileg ugye február végéről volt szó, most pedig már március eleje van, és fogalmunk sincs, hogy ilyen költségvetési terveket mikor fog megfogalmazni a bizottság. Tehát erre is rákérdeznék, mikor lesz tehát költségvetési vázlat? Mond. Köszönjük szépen, Salvador. E, tulajdonképpen e, e, spanyol nyelven, tehát egy modern változatban vannak kifejezve ezek. Helga. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer ugyanezzel a témával kapcsolatban szólnék, amit az előttem szóló is említett. Tehát volt egy kompromisszum 2007-2013-as pénzügyi tervet illetően, és akkor egy világos politikai megállapodás volt a félidős felülvizsgálatot illetően, nagyon messze menő koncepcionálisan a bevétel, a saját források tekintetében, valamint a kiadás oldal felülvizsgálata tekintetében, hiszen együtt a tanácssal emlékezzünk az akkori osztrák kormányfő Strüsszel kijelentésére, hogy együtt kell valamit változtatnunk. És azt most nem látom a tanácsnál, de a bizottságnál sem. Az a véleményem, hogy a bizottság saját jól felfogott érdekében az európai politikát az új ö, kihívásokhoz való igazítás tekintetében kicsit úttörő szereppel kellene előjárnia, azt megvizsgálva, hogy mit lehet változtatni, de a bizottságnak mindenképpen egy ilyenfajta javaslatot kell benyújtania, most ez eredetileg 2009-ben kellett volna, hogy megtörténjen, most már 2010 márciusában vagyunk, voltak nem hivatalos dokumentumok, de nincs világos koncepcionális javaslat. Ennek az asztalra kell kerülnie. És én is kérem, mint hogy a többi kolléga is, hogy most a bizottság legyen világos, egyértelmű, és nem retorikai trükkökkel kerülje ki a e kérdés megválaszolását, hanem legyen világos ezt a folyamatot, illetve mikor születik meg ez a dokumentum, milyen messze menő lesz, vagy elhalasztják ezt egyszerűen illetően a 2013 utáni időszakra, és addig minden a régiben marad. Ez egyet, egybeesik azzal, amit Barózó tegnap bejelentett, hogy ö, ö, politikailag ö, valamit tennünk kell, és azt hiszem, hogy Reimer is a dokumentumában megemlítette, hogy ha egy más politikát akarunk folytatni Európa és a polgárok javára, akkor ennek kihatása kell bírnia a költségvetésre is. Éppen ezért a főigazgató urat arra kérném, hogy válaszoljon világosan erre a kérdésre. Köszönjük szépen, Helga. Főigazgató úr, hallott hallgatta a kollégák hozzászólását, és ezek a kollégák nagyon nyugatlanul tapasztalják, hogy tulajdonképpen a felső határokat illetően nincsenek összegek. Szóban van, van-e, amikor a bizottság a javaslatait kidolgozza, tehát vannak ilyen mázsok? Elnök úr, először is szeretném megerősíteni, hogy a bizottság valóban, mint már mondtam, egy jelentést fog elkészíteni az intézmény közi megállapodásról, és a megfelelő megállapításokat is megteszi és hogyha most kellene beszélnem arról, hogy mik is a javaslatok, ezt nem tudom most megmondani, hiszen a marzsokról még nem beszéltünk, a testületnek kell ezeket a kérdéseket megbeszélni. A munka folyik a szolgálatokban, ismert, hogy mit kell tennünk, és felmerül a kérdés, hogy milyen módozatai vannak annak, amelyek alapján reagálhatunk a felmerülő problémákra. Ezt a testület kell, hogy eldöntse, és épp ezért nem tudok mit mondani most ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy ez a jelentés a megfelelő javaslatokat fogja tartalmazni, és április 28-án megjelenik, ugyanakkor, amikor a 2011-es költségvetés is elfogadjuk. A programok átvizsgálása, felülvizsgálata, amelyet bőge úr is említett, azt jelenti, hogy a bizottság kötelezte magát ezzel kapcsolatban, és emlékeztetnék arra, hogy az általános értékelési rendelkezéseken kívül, ezek benne vannak a pénzügyi rendeletben, és ezekre megvannak a bizottságnak az eszközei, és például a tevékenység alapú irányítás is lehetővé teszi, hogy meglegyenek az értékelési tervek. Ezen kívül a konkrét programokban is vannak olyan követelések, követelmények, amelyek a programok értékelését írják elé olyan programokkal kapcsolatban, amelyeket a parlament és a tanács jóvá hagyott. Ezeket az értékeléseket a rendelkezéseknek megfelelően végezzük el, tehát a bizottság tiszteletben fogja tartani a kötelezettségvállalásokat, amelyeket ezekben a programokban tettek. A külszolgálatot illetően és a költségvetési tervezetét illetően önök megkapják, nem tudom megmondani, hogy mikor, csak megfelelő időben, ennyit tudok mondani, tehát minél gyorsabban, egy költségvetés módosítási tervezetet, amely figyelembe veszi ennek a szolgálatnak a beindítását. A bizottság szoros szorosan együttműködik Ashton asszonynal ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, más sok témában előre léptünk, és mint tudják, a bizottság egy általános politika vita, politikai vita után március 11-én elfogadja a költségvetési rendeletnek a módosításait, és az alapszabályal kapcsolatos rendelkezéseket is. Mindez de március 11-én lesz, és ezt követ, kellene követnie a költségvetés módosításnak azokban a hetekben, amelyek a javaslatok elfogadását követik. Jelenleg nem tudok pontos dátummal szolgálni, hogy mikorra fogjuk ezt a költségvetés módosítást elfogadni a bizottságban, de higgyék el nekem, hogy a bizottság gondosan figyel arra, hogy minél gyorsabban lépjen előre, különösen, mert Ashton asszony is gyorsan szeretne előre lépni. Ugyanis szüksége van a költségvetés tervezetre ahhoz, hogy elindíthassa a külszolgálati struktúráknak a felállítását, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy minél gyorsabban és egységesebben léphessünk fel. Tehát ezzel a témával kapcsolatban is a bizottság arra törekszik, hogy a költségvetés módosítást az elkövetkező hetekben elkészítse. Ennyit tudtam mondani ezzel a témával kapcsolatban. Trüppel asszony kérdését illetően eh, a középidős eh, felülvizsgálatot illetően, és itt júliusáról volt szó. Tehát néz, most miről beszélünk az intézmény közi egyezménnyel kapcsolatban, hiszen ezzel kapcsolatban már mondtam, ismerjük a dátumot. A testület el, meghatározza majd, hogy milyen irányt vegyünk, akkor, amikor ismerjük a költségvetési helyzetet. A költségvetés felülvizsgálata a budget review-val kapcsolatban önök is tudják, hogy pont ez a bizottság kérte azt, hogy mivel a novemberi helyzetben ez volt szükséges, a jelentés elfogadásának az időpontját eltoltuk, és a bizottságnak az elnöke úgy látja, hogy a megcélzott dátum, és ezt az Európai Tanács is megerősítette, amikor ezt a dokumentumot be kell mutatni, júliustól kezdődne. A pontos dátumot még nem határozták meg, és ezért mondtam az előző hozzászólásomban, hogy július szeptem, júliustól szeptemberig valamikor. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseket, amiket az új hozzászólás során ah, hallottunk. Elnök, Köszönjük, főigazgató úr, Reimer. Also die ganze Debatte zeigt Az egész vita természetesen még egyszer megmutatja, hogy amit az elmúlt hónapokban egyre inkább láttunk, az az, hogy a megállapodás a költségvetés felvizsgálatát illetően, illetve a félős felvizsgálatot illetően a tanács és a bizottság részéről egészen más hogyan ö, tekintődik, mint ahogyan ezt mi láttuk. Mindannyian tudjuk, hogy milyen ütemtervek vannak, és különböző nagyon bonyolult témakörökkel kapcsolatban kell dolgoznunk. De természetesen a félidős felvizsgálat kérdését illetően is a több éves programba mindez bele tartozik, hiszen úgy tudjuk csak a helyes prioritásokat kijelölni, a helyes alkalmazást, illetve azt felvizsgálni, hogy hol vannak problémák, és a költségvetési fegyelem vizsgálatát illetően hol kell más prioritásokat kijelölni. Például a rendelkezésünkre álló mozgásteret, mázsot illetően, illetve plafonokat illetően is. Mindez beletartozik egy ilyen munkába. Tehát kérdés az, hogy hogyan tárgyaljunk az intézményközi megállapodás kiigazításáról, hogyha ugyanakkor még egyáltalán nem világos, hogy milyenek lesznek a külszolgált struktúrái, illetve az ott zajló döntéshozatali folyamatot illetően is vannak nyitott kérdések, amelyek tisztázandóak véleményünk szerint, és az intézmény, intézményközi megállapodás biztonságpolitikai fejezetébe is ezeket integrálni kellene. Amíg ezek a dolgok nem világosak, addig nem tudunk határozni a technikai kiigazítást, illetően az intézményközi megállapodásban. Tehát éppen emiatt, elnök úr, bizonyos megfontolás után spontán mondan azt mondanám, hogy a, a munkadokumentumot visszavonom, amit most bemutattam, ezt tehát visszavonom, és a következő javaslattal élnék, és a jövő hetet ezeket kihasználnám arra, hogy a koordinátorokkal és többi kollégával intenzív megbeszéléseket folytassak. Tehát dolgozunk a bizottság javaslatain, az intézményközi megállapodás és a félidős felülvizsgálat tekintetében, és a március végi ülésen nyújtanánk be új javaslatokat, és a költségvetés felülvizsgálatát, a félidős felülvizsgálatot integrálni kellene ebbe a témakörbe. Hogyha a bizottság nem képes kezdeményezési jogával élni, én ezt már korábban is elmondtam, hogy akkor mi ragadjuk magunkhoz a kezdeményezést. Hiszen ez azt hiszem, hogy közmegállapodás terjét a szakbizottságban. Köszönöm. Yeah, merci. Köszönjük szépen, Reimer. Köszönjük ezt a javaslatot. James szeretne egy megjegyzéset, megjegyzést tenni? James. Köszönöm, azt gondolom, hogy akkor én most itt a frakcióm nevében is beszélnék, mert többiek nincsenek jelen. Néhány megjegyzés történelmileg a 2000-2006-os félidős felülvizsgálatok, azok elég kétértelműek voltak annak idején, és most is úgy tűnik, hogy azok lesznek, illetve az lesz, mert a 2009-2010 az nem volt egy konkrét megállapodás tárgya, de valójában a teljes pénzügyi tervezetre vonatkozóan nagyon határozott eljárásunk van. Na most az ezzel kapcsolatos első anyagok azok 2011-ben jönnek-e, mert már közeledik azért az az idő. És ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert Böge úr dokumentumában szerepel az az, hogy három három szinten próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést, ezt az előző parlament mondta, a jelenlegi parlament erről még nem mondott semmit, és éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes lenne egy szóbeli kérdést feltenni nyáron vagy ősszel a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy mi a bizottság véleménye a pénzügyi tervről, a létező pénzügyi tervről, illetve a jövőbeniről, mert különben el fogunk venni, veszni a rövidtávú problémáinkban, nevezetesen például a külszolgálat felállításának költségvetési problémáiban. Köszönöm. Köszönjük, James. Mint ahogy James javasolja, és ez tulajdonképpen e, hasonló, mint amit a munkatársak és a jelentéstevők mondhat, mondottak, és pedig, hogy a parlamentnek pontosítani kell az álláspontját, mind az ütemtervet illetően, tehát hogy hogyan működünk, hogyan végezzük a munkát, hogy húzzunk a költségvetés felülvizsgálata alapján döntéseket tenni, és a pénzügyi tervnek megfelelően, és pedig azért, hogy egybeessenek a jövőben a, a költségvet, a pénzügyi tervnek a az ütemterve a bizottságnak a mandátumával. Ezzel már az előző parlament is foglalkozott, de nekünk is állást kell foglalni ezzel kapcsolatban. Nos, kollégák, azt javaslom, hogy itt álljunk meg. Köszönjük a hozzászólóknak. Reimer bejelentette, hogy visszavonja a dokumentumát, de szeretne hozzátenni valamit. Még Jamesnek röviden válaszolnék. Tehát ezek a megfontolások az ambiciózus középtávú felvizsgálatot illetően, illetve súrján fél költségvetési határozatot illetően, ezekről szavaztunk decemberben a plenárison, és elfoglaltuk álláspontunkat. Az intenzív viták tárgya volt itt a szakbizottságban. Görön erre azt hiszem, hogy jól emlékszünk, hogy akkoriban bizonyos kompromisszumot sikerült találnunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tanács és a bizottság egyáltalán semmit nem tart erről, és éppen ezért továbbra is érdekes és helyes variánsnak tartanám azt, hogy megnézzük, hogy 2011-ben és 2012-ben mi történik a tanácsban, hogy a tanács továbbra is vitázik, és aztán létrehozza a külszolgálatot, akkor foglalkozunk majd ezekkel a gondolatokkal. Ez is egy érdekes variáns lesz. A másik dolog az, hogy a bizottság javaslatában az új intézményközi megállapodást illetően ebben van egy szöveg. 11. The Commission shall present július eleje előtt a bizottság egy új javaslatot tesz egy több éves pénzügyi tervre. Ez azt jelenti, hogy csupán a több éves pénzügyi keretre vonatkozik ez, és nem pedig a mi követelésünknek felel meg. Tehát megpróbáljuk ezt a témát is bekapcsolni majd a javaslatok alapján, amelyek megszülettek, és módosítókat fogunk benyújtani ezzel kapcsolatban, illetve ezeket megbeszéljük, és ezekről tárgyalunk majd. Très bien. Merci. Köszönjük szépen. Nos, tehát akkor, amit itt eh, hallottunk, és amit megerősítette a főigazgató úr, az, hogy a bizottság ütemterve szerint március 11-én fogadják el a jogi szövegeket, a pénzügyi terv, a, a, a, az alkalmazottak státusza és a többiket illetően, és aztán következik a költségvetési módosítás ezen szolgálatok finanszírozására, aztán április 28-án a 2011-es költségvetést fogadják el, és az intézmény közé megállapodást. Május májusban a testület elfogadja a három éves pénzügyi rendelet felülvizsgálatot, aztán a költségvetési felülvizsgálatot július-szeptemberben, és októberben azt a témát, amelynek a címe költői, és pedig a tűrés határa a hibáknak. Köszönök szépen. Akkor most átterhetünk a munkánk második részére, és pedig a szavazásra. És akkor kérem azt mindenkitől, és elsősorban a koordinátoroktól, hogy nézzék meg, hogy itt van-e mindenki szavazni, és hogy nincsenek-e többen, mint ahányan lehetnek. Ezen kívül kérem mindenkitől, hogy nézze meg, hogy megvan-e az eh, elektronikus szavazókártyája, ugyanis több száz szavazat van. És a javasolt jelentések rengeteg kezdeményezést eh, erjesztettek. Köröm, szeretne feltenni kérdést, nem? Akkor tehát Szidónia jelentésével kezdjük, de Göran, először egy megjegyzésem lenne. Még mindig nem kaptuk meg az általunk értett nyelveken a módosításokat. Ez pedig problémát jelent, és ez mindkét jelentéssel kapcsolatos. 8.45-kor kértek eh, Helga Trüppel jelentéséhez eh, új módosításokat, de némelyik csak németül volt, angolul nem. És svédül aztán, hát arról ne is beszéljünk. És ez már eh, a többi jelentése kapcsolatban, a Szidonia jelentésével kapcsolatban is így volt. Értem, hogy a titkárság és a, fordítók részéről ez problémát jelent, de azért nem fogadható el. Ez nagyon fontos szavazás, és mivel különösen, mint ahogy hallottuk az előbbi elszmecserében, eh, olyan problémával kell szembenézünk az elkövetkező hónapokban, amikor egyszerre kell a pénzügyi költségvetési rendelettel, a, a, az EIA-szal, az intézményközi megállapodással, eh, a középtávú felülvizsgálattal, stb. kérdésekkel kell megbirkáznunk, megbirkóznunk, és épp ezért eh, rendelkezni kell a fordításokról, az adminisztratív rendelkezésekről, stb., mert különben probléma lesz. Aztán a GMS jelentéssel kapcsolatban is van egy probléma. Az árnyék jelentéstevő, Herzog asszony, és talán saját maga is megmagyarázhatja, tudja, hogy az ITRE bizottsággal nagyon sok tárgyalást foglalkoztunk, folytattunk azért, hogy a GMS-ekre milyen összegeket állítunk be. És a probléma az, hogy ez egy olyan terület, ahol a több éves költségvetési teretnek a középtávú felülvizsgálatában ezzel foglalkozni kell. Tehát ezt a következő költségvetési bizottságon kellene megszavazni, ugyanis az ITRÉ-vel koordinálni kell ezeket. Tehát mivel, hogy nincs itt a jelentéstevő, ezért is talán ez megfelelő lenne. Ezért azt kézném, elnök úr, hogy, hogy a GMS-sel kapcsolatban a, a szavazást eltolhatjuk-e. Elnök, igen. Köszönjük szépen, Garan Carvalho asszony. Aztán pedig Szidónia. Köszönöm szépen, elnök úr, a GMES jelentések elhalasztását illetően mindannyian egyetértünk, hogy több összegre van szükség, tehát kiegészítő finanszírozásra, amely a jelenlegi költségvetésben nem áll rendelkezésre, tehát nincsen elég marzs a GMS-re, nagyon kis összeg van az 1A-ban. Ugyanakkor értjük, hogy fontos hogy a felülvizsgálati eh, viták során ezt figyelembe vegyék, nem csak a GMES-szel kapcsolatban, hanem az összes új eh, politikaival kapcsolatban, amelyet a Lisszaboni szerződés alapján eh, hozunk. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy nem kellene elhalasztani a GMES-t, hiszen nagyon fontos, hogy ennek a működése el kezdődjön azzal az összeggel, amely a jelentésben benne van. Ezeknek az elhalasztása ugyanis a magát a programot is késlelteti, és ez, mivel ez a program nagyon fontos az állampolgárok számára, éghajlatváltozás, környezetvédelem, stb. miatt, ezért nem értünk ezzel egyet. Hogyha csak két héttel kell elhalasztani, E, akkor e, ezzel úgysem találunk megoldást, mert két hét alatt nem e, kerülnek elő újabb összegek. Tehát már a rendelkezés áról maximális összeget belevettük ebben a pénzügyi tervben. Tehát semmit sem nyerünk, és nem veszélyeztetjük a félidős felülvizsgálatnak a vitáját. Tehát szeretnénk, hogyha ma szavaznánk erről, ne halasszuk el. Mások is kértek szót, de kedves kollégák, most nincsen érdemi vita, és az ütemtervel kapcsolatban szent, tehát szavazunk a GMIS-szel kapcsolatban, ugye két álláspont van, az ITRE az illetékes bizottság, és ők 18-án szavazognak, mi pedig 17-én ülünk össze, akkor szavazhatunk látra. Fontos, hogy az ITRE előtt szavazzon a kobu. Mindenki egyetért ezzel, hogy az ITRE előtt szavazunk, de azért, hogy a szocialisták kérdésének is eleget tegyünk, akkor nem ma szavazunk. Jó? Rendben van? Rendben ezzel kapcsolatos volt a többi hozzászólás is? Szidonia. Mielőtt szavazunk, elnök úr, ha megengedi, szeretnék válaszolni Göránnak a kérdésére. Én teljességgel egyetértek a szociáldemokrata kollégámmal, ugyanis nagyon nehéz a módosításoknak a vegyes nyelvi változatával dolgozni. E, e, konkrét javaslataim is lennének. Én a fordításokat, a hivatalos fordításokat angolul tegnap kaptam meg. A lengyelt nem is e, említem, mert ez az álmaimon is túlmutat. Jó, ironikus vagyok, de ezt még csak el se várom de hogy értsék a kollégák, hogy milyen következményei vannak ennek, azon kívül, amit Jörán említett. Nekem ugyanis kompromisszumos megoldásokat kellett volna benyújtanom olyan nyelvek alapján, amiket nem is értek. És ahogy joggal említették, és köszönöm ezt, akik azt mondták, hogy nem vettem be a kompromisszumokat, és nyilvánvalóan úgy látták, hogy ez azért történt, intelligens módon látták, hogy én nem értettem meg az ő módosításokat. És itt az itt olasz kolléga például türelmesen leült velem, hogy részletesen elmagyarázza a módosítását. És nem csak az olaszsal kapcsolatban volt így, hanem más nyelvekkel is, amelyeket én nem értek. És én dolgozom, és a, a megoldás az lehet, hogy, hogy olaszul vagy spanyolul tanulok, de gyakorlatban azért azt jelenti, hogy én a titkárságnak a nagy támogatásával, de hát hiszen ők nem hivatásos fordítók, először meg kell értsem ezeket a módosításokat, aztán be kell vennem a kompromisszumokba, amelyeknek szintén nincsen hivatalos fordítása. Tehát ezért az amatőr fordítások alapján dolgozunk, már pedig az nem megfelelő. Én most nem akarom a kezeimet mosni, hiszen megpróbáltam a tőlem telhető legjobb munkát végezni, de ez problémát jelent, és ez komoly probléma amikor a titkársághoz hoz fordított, fordultam ezzel a problémával, akkor elmagyarázták nekem, hogy a probléma még ennél is nagyobb, ugyanis a szabályok szerint a fordítási szolgálatosnak nem kötelezettsége nekünk elkészíteni a fordításokat, mert mi nem időben gyújtjuk, nyújtjuk be őket, hiszen két-három héttel az ülés előtt kellene benyújtani őket. Hát tulajdonképpen ez a légből kapott elérhetetlen időpont tulajdonképpen. Nem rendeg, rengeteg szövegről van szó, talán két, két oldalnyi szövegről, hiszen egy-két soros módosítások. De azért töltöttem ezzel annyi időt, mert szeretném, hogyha a felelősöknek el, eljuttatnák, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen következményei vannak ezeknek a munkára. Tehát figyelembe kell venni a fordítói szolgálatnak a problémáit is. Nem hiszem, hogy az én hibám, ugyanakkor szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akik későn kapták a kompromisszumos megoldásokat, amely már túl késő volt ahhoz, hogy ők ezzel kapcsolatban megjegyzéseket tehessenek, de hát én magam is csak tegnap tudtam velük kapcsolatban munkát végezni, és ugye problémám voltak a megértéssel. Egyetértek épp ezért Jörannal, és szerintem erről el kell gondolkodnunk. Nem tudom, hogy a bizottság prioritásairól kell gondolkodni, vagy pedig a fordítási szolgálattal, tehát hogy felgyorsíthassuk a politikai munkánkat. Elnök, köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy ezeket a problémákat most tegyük félre ezek valóban lényeges problémák, hiszen befolyásolják a saját ütemtervünket is, a koordinátorok munkáját, és a jelentéstevőknek a határidejet is. Mert hogyha már eleve késések vannak, akkor később ez még csak súlyosbodik. Nos, akkor elkezdjük a szavazást. Emlékeztetnék arra, hogy az EP pp nek 16 szavazásra, szavazatra van joguk, és e, itt vannak 16-an, és e, én is, de hogy, tehát, hogyha megérkezik egy 17 akkor én nem szavazom. A szocialistáknak 11 szavazatra van joga, Áldének 5-re, a zöldeknek 3-ra, a konzervatívoknak 3-ra, és a Guénak 2-re. Jó. Karvajó asszony? Elnök úr, elnék, elnézést kérek, a GMS-szel kapcsolatban mi a végső döntés? Nem egészen látom világosan. Még egy érvem van. Hogyha az ITRE ülés előtt csak egy nappal szavazunk, akkor az a tárgyalási pozíciónkat gyengíti, hiszen egy nappal utánunk szavaznak, ezért ma erős, hogyha ma szavaznánk róla, erősebb lenne a pozíciónk, mint ha egy nappal az itt előtt. Elnök egyetért. Értem, ezzel kapcsolatban már hoztunk döntést, ne térjünk vissza rá. Nagyon fontos, hogy Abad úr, a jelentéstevünk, aki a tárgyalásokon részt vesz, majd elvégezze a megfelelő munkát. Jó, tehát akkor kezdjük a szavazást. Kezdjük először. Nem, Álvaro úr megint gyakorlatilag a következő kérdésről van szó. A határidők alapján, amit be kellett tartanunk, és azon tény alapján, hogy az utolsó szavazólista és a hivatalos verzió csak tegnap éjszaka érkezett meg, nem maradt idő arra, hogy szóbeli módosítókat vagy külön ö, szavazást kérjünk. Frakcióként két pont van, ahol ezt szívesen megtettük volna, ezt szeretném bejelenteni, és jó lenne, hogy ezt a szavazás során figyelembe lehetne venni általában, hogyha a határidőket betartjuk, akkor a szóbelikre is vannak határidők, illetve a külön szavazás kérelmezésére is. Most kérdés, hogy ezt rugalmasan lehet-e kezelni? <laughs> Kedves barátaim, ne féljenek, én rugalmas leszek ezzel kapcsolatban számomra az a fontos, hogy a Költségvetési Bizottságnak a döntése az úgy történjen, hogy tökéletesen ismerjük, és a politikai célkitűzéseknek fegyeljen meg. A rendelet azért van arra, hogy segítse a politikát. Mi tiszteletben tartjuk a rendeletet, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, akár késlekedés miatt, akár nem, hogy rogalmasan kell a, rendeletet kezelni ahhoz, hogy a politikai döntésre jussunk, akkor ezt megtegyük. Nos, akkor tehát, mivel rugalmasságra intettek bennünket, azt javaslom, hogy kezdjük Helga jelentésével, ugyanis ezzel kevesebb módosítás van, mint Szidóniáéval, tehát ezért azt kérem, hogy vegyék elő a szavazási listát, és a szavazókártyákat. Nos. Ezek után az EPP-nek nincsen szavazólistája? eh ben, le, le, le PPE... Az EPP-nek van vezetője, aki majd... Ah, jó, most osztják. Jó. Helga. Tehát akkor a Helga féle szavazólistát most osztják. Bon, ça y est, le PPE est en... Jó, az EPP kész most már a szavazásra? Nos, kezdjük az egyes módosítással. Jutta Haugé, a jelentéstevő mellette javasolja, mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, elfogadtuk. Második, Vogan úrtól. Ez a négyes megkezdés után van mellette, ellene elfogadtuk. Akkor szavazunk elektronikusan, hogy úgy érzem, hogy probléma van. Hármas, Fernandes és Gariga. Van egy szóbeli módosítás a jelentéstevőtől amely azt kéri, hogy tegyük hozzá, and that the ceiling be revised accordingly, tehát hogy a felső határt ennek megfelelően eh, módosítsák. Tehát mellette, köszönöm, ellene a szocialisták, de kisebbségben vannak, tehát elfogadtuk. Három ö, eh, módosítás van az ötös bekezdése kapcsolatban. Van egy kompromisszumos módosítás, egyes, amely helyébe lép Aglund úr négyes módosításának. Mellette, a kompromisszumos mellett, ellene, senki, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, akkor a kompromisszumos az nem helyettesítése a hatos, tehát szavazni kell Vertman asszonyéről mellette, köszönöm, ellene senki, tartózkodás, elfogadtuk ötös Portas úrtól, nem tetszik ez a jelentéstevőnek, mellette Portas úr, és még egy, ellene mindenki más. Nincs szerencséje Portas úrnak. Hetes, Vogan és Fermóraktól. Ez sem tetszik a jelentéstevőnek mellette. A szocialisták. Ellene? a többség, elutasítottuk. Hetes bekezdés, a Fernandes és Gariga. Ennek is van egy szóbeli módosítása, a jelentéstevő azt javasolja, hogy fogadjuk el. Elnézést kérek, elfelejtettem a nyolcast. Portas úrnak a nyolcása mellette a jelentéstevő mellettét javasol, a többség ellene, kisebbség, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most vigasztalódhat Portos úr. Akkor nézzük a kilences, tehát a jelentésteve az institution beleveszi mellette, a többség ellene, közsebbség, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a tízes, Vogan úr akar hozzászólni. On uh, amendment uh, number 10, uh, ami a tízes módosítót illeti, úgy gondolom, hogy az előadó itt egy megosztott szavazást kér részenként itt, mert az utolsó rész, utolsó mondat nem tetszik neki. Lehet, hogy itt csak nyelvi problémáról van szó. Mi minél több információt akarunk adni az európai polgároknak, de lehet, hogy a a much of szavak eltávolításával ez elfogadhatóvá válik a raportőr számára. Köszönöm szépen, a jelentéstevő mit gondol erről? Egyetértek vele. Jó, tehát akkor a jelentéstevő egyetért. Nos akkor. Jörán is egyetért vele. Tehát akkor a módosítás, módosított javaslatát így szavazzuk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Köszönjük szépen, Vogan úr. 11-es, megint csak Vogan úrtól, a jelentésevő mellette van, mellette, ellene. Barbara ellene van. Hát ez... Jó, hát hogyha Barbarának jobb baja van Volgan úrnak, akkor ez az ő problémája. Jó, rendben van. Elfogadtuk, annak ellenére, hogy Barbara frenetikusan ellene volt. A 12-es, Mányka úr, a jelentéstevő nincs, nem támogatja. Ki támogatja? Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Az én frakcióm mellette van? Mindenki mellette van. Kivéve az a jelentéstevőt. Jó, megnyitom a szavazást, lezárom. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 6-an ellene. Jó, tehát akkor Manyka úr elégedett lehet. Jön a 13-as, ahol van egy kompromisszum, és pedig a kettes számú kitámogatja, amelyet ugye a 13-asból vettünk, ellene tartózkodás többség volt, tehát a a kompromisszum helyettesíti a 13-ast. A Hogan úr újra itt van. De a kettes kompromisszum már az övét is lefedi. Jó, ő ezzel elégedett, akkor mi is. 15-ös, hármas kompromisszum, ezt a jelentéstevő javasolta. Ki támogatja ezt? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. Tehát ez a 15-öst helyettesíti. És ugyanakkor a 16-ost is lefedi, és Fernáncs és Gariga is így érzi, ugye? Jön a 17-es sportos úrtól, e, a jelentéstevő nem támogatja. Tehát ki e, a szavaz mellette? Aha. Akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, és az EPP nekem itt utasításokat ad. Lezárom a szavazást. Mit mond a gép? És pedig azt, hogy elutasítottuk, 23-an szavaztak, elmondjuk lenne 18-as. Greszle asszony. Nos, én egy részenkénti szavazást kérnék eh, erről. A Portás úr e, egyik kitételét külön akarjuk megszabadítani. Tehát még, tehát még egyszer kellene szavazni róla normálisan. Jó, elnök, értette mindenki? Tehát a which is already stretched-et kivesszük belőle. A jelentéstevő véleménye micsoda az első részről? ellene vagyok. Tehát kiszavaz a módosítás mellett. Első részről van szó. Ellene? Az első részt visszautasítottuk, elutasítottuk. A második rész, a jelentéstevő ellene van. Fernáncs úr. Köszönöm szépen. A cél az, hogy az első részt tartsuk meg, és a, és vonjuk vissza a második részt az utolsó rész kedvére. Én az eredeti módosításról beszélek most. Elnök. Nos, akkor most tegyük ezt világossá. A módosítás amelyet Portás úr nyújtott be, nem azzal a célel készült, hogy a 11-es bekezdést helyettesítse, hanem hogy hozzátegyen. A nem, nem, elnézést, én rosszul értettem. Tehát Portas úr szeretné a 11-es bekezdést az ő 18-as módosításával helyettesíteni. Részenkénti szavazást kértek, a 18-as első felét visszautas, elutasítottuk. Elnök úr, azt gondolom, hogy újra kell szavaznunk, mert az én értelmezésem szerint az EPP nem úgy szavazott, ahogy eredetileg mondták, vagy arra számítottunk. Helgeiben. Jó, Helgának az értelmezése jó. Elnök úr, én úgy értettem, hogy csak Portas úr tett részéről szavazunk, az eredetiről nem szavazunk. És mi az első rész ellen vagyunk, de a második rész amely tulajdonképpen, tehát a, más, a portás javaslatnak a második része mellett vagyunk, és az ugyanaz, mint az eredeti módosítás. Elnök. Értem, de portás úr mit gondol? Tehát portás úr úgy gondolja, hogy ez nem egy hozzátevés, hanem tulajdonképpen megszünteti az előző módosítást, tehát helyettesíti az előzőt. Jó. Tehát másként megfogalmazza, ha Portás úr módosításának egészét elutasítjuk, akkor automatikusan azt jelenti, hogy elfogadtuk a 11-es bekezdést. Éva baj. Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. Jó, nem értem. Jó, tulajdonképpen a semminek a két részéről szavazunk, de hogyha önök értik, akkor rendben van. Fernandes úr könnyű, hogyha az első eredeti szöveget vesszük. Nem tudom, hogy a, a rendelet, rendelkezések szerint hogy kell, ezt ne, önöknek kell eldönteni. Jó, az első résszel kapcsolatban egyetértünk. A második részt meg akarjuk szöntetni, és a harmadik résszel együtt ért, egyetértünk. Hogyha a partas módosításról beszélünk, amit törölni akarja, akkor az eredeti szövegnek az ellenkezőjét tesszük. Jó, akkor azt következőt javaslom. Vá, micsoda egy ügy. Túl sok portugál van ebben a történetben. Jó, és akkor lengyelre kéne fordítani, és azt, azt akarják, hogy egyet értünk. Nos, akkor én portás módosítását szeretném megszavaztatni, amelyik a legtávolabb van az eredeti szövegtől, ha jól értem, és amely a mondat második részét, meg az egészét meg akarja szüntetni. Az részenkéti szavazásról majd utána beszélünk. Jó, tehát akkor először ki támogatja Portás úr szavazá, módosítását részenkéti szavazás nélkül. A jelentéstevő ellene van. Akkor mindenki más ellene van? Jó, tehát akkor most az a helyzet állt elő, hogy a második megoldásról beszélünk, és pedig ebben az első részről szavazunk, de nem a portás módosításról, és itt most részenkéti szavazásról van szó, hanem a második résznek a feléről. Tehát akkor a bekezdésről van részenkénti szavazás, másként megfogalmazva. A szerezről részenként szavazunk, underlines, especially, stb. This would have an impact on the situation regarding office space, which is already stretched. Tehát ez az irodai helyekkel kapcsolatos, amely most is szűkös. Tehát akkor ki akarja, hogy ezt a szöveget belevegyük az állásfoglalásunkba? Hogy ez benne maradjon az állásfoglalásban. Tehát ki akarja, hogy ez benne maradjon az állásfoglalásban? Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Értem, hogy az EPP szeretné törölni ezt a szöveget, de vannak, akik meg szeretnék tartani. Megnyitom a szavazást, lezárom. Ah, most jön a feszültség. 18-18. Tehát ez az eredeti szöveg, nem a módosítás, az eredeti szöveg, tehát elfogadtuk. most akkor Nos, jön a második rész, a középtávú ingatlan stratégiáról. Ki akarja bent tartani ezt? Nyilvánvalóan, hiszen nagyon lényeges. Ki szavaz ellene? Senki? Tartózkodás senki? Jó. Tehát akkor végül is minden zűrzavar után megmaradt a 11-es bekezdés, ahogy eredetileg is volt. Rendben. Ez volt tehát a 18-as módosítás. 19-es. Második része okafogyottá válik, hogyha 18-ast elfogadtuk, már pedig azt elfogadtuk, 19-esről szavazunk, a jelentéstevő mellette tesz javaslatot, szavaz mellette, 19-esről van szó. Jó, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 19 mellette, 15 ellen elfogadtuk. Most jön ingéjé, a 20-as. A tizen... Jó, részenként szavazunk. Ez első rész, Inge. Szeretném visszavonni. Jó, köszönjük. Tehát nem szavazunk a kezek higiéniáról. Jaj, de kár. 21-es Fernández és Gariga. Ez a spanyol módosítás, a jelentés tevő mellette, az EPP, eh, tehát akkor elfogadtuk. 22-es, eh, ez a Bajor, a jelentéstevő mellette, a többiek is, vannak, akik ellene vannak, nincsenek, elfogadtuk. Holmeyer asszonynak eh, gratulálunk 23, Vogan, nagyon aktív Vogan úr, 23-as, tehát kitámogatja, és az EPP-t, és a többit elfogadtuk. Akkor portás úr okafogyottá vált. Ugyanakkor a 25-ösben nem vált okafogyottá. Portás úr nem támogatja a jelentéstevő, mellette, köszönöm, ketten, ellene, a többség elutasítottuk. 26-as Fernandes és Gariga a jelentéstevő mellette van, hogyha ezt hozzátesszük, Fernandes úr. Köszönöm szépen, szóbeli módosításom van. Az eredeti szöveget helyettesíteném, ahol the pursuit of more effective policy. Ezt szeretném helyettesíteni az efficient management of human resources al és hozzátenni and the professional staff policy. Resource and the professional staff policy. Oui, c'est ça. C'est ce que... Jó, rendben van. Én ezt, ezt fogalmaztam meg gyorsan úgy, hogy ez egy hozzátétel. Tehát gazdagítja az eredzőt, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja a szóbeli módosítással ellene tartózkodás, elfogadtuk ebben a formájában. 27-es, megint csak részenként szavazunk. Egyrészt a Cost and Energy Efficient Buildings Policy, tehát költség és energiahatékony ingatlanpolitika. A jelentéstevő támogatja, kiszomád mellette, ellene. Végül pedig a második rész, including with regard to location. Megint csak feszült a helyzet, mert az EPP ellene van, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát az EPP ellene van, de a többiek szavazhatnak mellette, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nyert az EPP, tehát 17 eh, szavazattal, 15 ellenében. 28-as Inge eh, eh, és Helga támogatja, ki szavaz mellette. A lelkesedésüknek adjanak hangot. Ellene a, a tartózkodásoknak is ingegyőzött. 29 Vogan úrtól, de visszavonta. Withdraw. 30-as Vogan úr, ezt pedig egy, a négyes kompromisszumos módosítás helyettesítése. Kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene senki, tehát a 30-as módosítás helyébe lép és ez több módosítást is lefed, mint hallom. 31-es az első mondatot az előző bekezdések lefedik, a második részt a komprom- négyes kompromisszumossal elintéztük, tehát akkor az utolsó részre szavazunk, a House of European History-ről. Ki szavaz mellette? Salvador ugyan miért mosolyog? Ki szavaz ellene? Senki? tartózkodik? Senki sem. Tehát akkor Salvador nyert. E, jó kedvűsége indokolt. Nézzük a 32-est. Nem támogatja a e, jelentéstevő. Ki szavaz mellette? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Nem sokan szavaznak. Tartózkodás? A többség ellene szavazott, nem? Néhány szocialista szavazott mellette. 33-as manka ezt helyettesíti az ötös kompromisszumos indítvány. az mellette, a szocialisták nem támogatják ellene. Hát kisebbségben vannak, tehát elfogadtuk. 34-es manka, a jelentéstevő ellene van, ki szavaz mellette, a szocialisták blokkolják ellene, mindenki, aki nem szocialista, tehát elutasítottuk 35-es Holmeyer asszonytól, ezt a négyes kompromisszumos indítvány fedi le. Akkor a végső szavazás a módosítós jelentéstervezetről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Helgának. Köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen hatékonyan szavaztak, és pedig megfelelő időben. Most akkor nézzük Szidónia jelentését Szidénia Elzgyebata Jedzsiezsevszkájét. És itt nincsen 18-as módosítás. Nos, Szidániának van egy javaslata, hogy először szavazunk a kompromisszumos indítványokról. És pedig egyben. Nem, nem, nem, nem. Jó, akkor egyenként. Ez pedig azt jelenti, hogy először az összes kompromisszumos indítványról szavazunk, nem a, hogy jönnek sorban. Jó, ABC sorrendben. Ez először jön az A, aztán a B, és utána jönnek a közbenső szavazások. Erre gondolt? Mindenki megértette? Tehát mindenkinek ugye ott van a szöveg és a kompromisszumos indítványok olyan nyelven, amit ért. Hogyha kell eh, eh, a magyarázat, akkor majd magyarázunk. Akkor nézzük az A kompromisszumos indítványt. Nem, Jören. Elnézést, elnök úr, sajnálom, hogy itt eh, már is meg kell zavarnom a szavazás rendjét de ez az a kompromisszumos módosító, amely azzal foglalkozna, ami, ami, amiről itt a vita szólt a bizottság résztvevőjével. Én eh, kérdezem a raportőrtől, hogy lehetne-e tisztázni az időzítést, mert itt kérünk eh, egy javaslatot eh, a félidős felülvizsgálattal kapcsolatban. Tehát szeretném, ha bevennénk azt a mondatot, ami elhangzott Lewandowski biztossal való megbeszélésünkön, to call for for a proposal before the end of the first semester 2010, tehát a 2010 első fél évében kérünk javaslatot. Amendment by the rapporteur. Tehát ez a jelentéstevőnek a szóbeli módosítása. Ez egy módosítási javaslata, jó? Tehát köszönjük Jorannak, köszönjük Szidóniának. Tehát az A kompromisszumos idintványt uh, szavazat alá vezetem az első fél év ütemtervvel kapcsolatban mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön akkor a B kompromisszumos indítvány, ez a jelentéstevőtől van mellette. Elnézést, elváró úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, nem beszéltem korábban, a, nem véletlenül beszéltem a rugalmasságról korábban, mert itt vannak bizonyos nyelvi problémák, e, az angol nyelvben például, de ez tényleg csak nyelvi probléma. Amit viszont hozzá szeretnék tenni, az az, hogy e, Youth and Education and Education. Youth. Youth tehát nem youth, hanem youth and education. Ugyanis az oktatás egy rendkívül fontos kérdés, tehát nem csak az ifjúság, hanem az oktatás is. Köszönöm. Euh, madame le rapporteur. Jelentéstevő asszony. Ha jól értettem, akkor ez a második előfordulása az ifjúságnak a B kompromisszumban. Hogyha ez a második említéskor van, akkor egyetértek vele, egyébként nem, mert uh, ugye a recalls that investing in youth and education az azt jelenti, hogy a jövőben, jövőbe investálunk, és akkor ezt én így el tudom uh, fogadni. Köszönöm. We youth and education. Tehát youth and education, tehát ifjúság és oktatás. Álvaro azt mondja, hogy a fiatalság nem, nem érték, <laughs> mert ő nem fiatal. <laughs> Remélem, hogy ezt még hosszabb ideig fogja emlegetni. Nos, akkor ezzel a pontosítással, és köszönjük, ki szavaz a nagy, tehát a nagy B kompromisszumra. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyhangulag. Jó, most jön a nagy C senki sem akar ezzel kapcsolatban hozzászólni, minden pontos, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. D. A jelentéstevőtől Göran, Göranz kér szót. Igen. Nos, itt szeretném megkérdezni, hogy amikor Elnézést. Későbbi kompromisszumoshoz akartam hozzászólni, bocsánat. Donc, sur le... Tehát a nagy D-vel kapcsolatban mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az E kompromisszumos indítvány jön, Szidónia. Van egy fontos megjegyzésem az E kompromisszummal kapcsolatban, nevezetesen az, hogy a 27-es módosító nincs lefedve ezáltal, tehát ezt követően majd a 27-esről szavaznunk kell, amikor a módosítókról szavazunk. Ja? Köszönjük ezt a pontosítást. Tehát az e-kompromisszumnak a szövege nem ö, változik, ugyanakkor ez nem veszi figyelembe a 27-es módosítást. Mellette? Köszönöm az EPP-nek fárad a karja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az F jön. Ó, itt azért rossz indulatú szándékok vannak. Álvaro úr kér szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, itt eh, egy részenkénti szavazást szeretnénk. az a rész, a, a második részben megváltoztatták, ugye a more substance lett oda betéve, és különösen a klímaváltozás, környezetvédelem és szociálpolitika területén ezt kellene kiszedni. E, tehát a második része a szövegnek megmaradna. Donc vous demandez un split vote. Tehát akkor részenkénti szavazást kér, és pedig megkülönbözteti az első részt, amely nem veszi figyelembe az éghajlatváltozást, és egy második részt, amely figyelembe veszi a, a, a éghajlatváltozással kapcsolatos mondat. Erről van szó? Nem? Nem. Nem. Alapvetően a környezetvédelem és szociálpolitikákról szóló résszel van nekem bajom, ezt az egészet vegyük ki, és az eredeti szöveg a Substance and Resources maradna meg, anélkül, hogy specifikálnánk a dolgokat, mert tulajdonképpen ennél több karácsonyfadészt is lehetne ide felaggatni, a megnevezetteken kívül, mert akár a pénzügyi és gazdasági válságot is felgathatnánk, és egy sor más dolgot is. Bien. Bon. Jó, rendben. James. Oui. Uh, je peux proposer, Monsieur le Président, que nous vote... Elnök úr, azt javaslom, hogy a 43-as és a 44 es külön szavazunk. Mert tulajdonképpen az eredeti szövegben a 43-asban ugyanazt mondja, mint amit 2020-szal kapcsolatban voltam. Jó, tehát akkor egyszerűbb ezt a kompromisszumos módosítót visszavonni. Nem, nem ezt kéri Szidónia. Jó, akkor Szidónia mondja el, hogy hogyan szeretné, hogy szavazzunk. Nos, én azt javaslom, hogy a kompromisszumosról szavazzunk, a részenkéntibe beleegyezek, de abban nem, hogy az F kompromisszumos módosítót ejtsük, mert olyan dolgok is vannak benne, amelyeket nem az én frakcióm javasolt, tehát ezzel a kötelezettségvállalás vagy ígéretet sértenék. Nos, akkor az első részről szavazunk. A Welcomes the Commission's uh, uh, document uh, real challenges that the EU needs to face, at the basis of a broad discussion of the EU economic strategy, believes that this strategy should put more emphasis on the fight against unemployment, underline, etc. Et on, on s'arrête euh, à more substance, enfin, qui, qui sera la deuxième partie. Hein. OK. Bon, sur... Yo. Tehát akkor a kompromisszumos indítvány ezen részéről szavazunk, ki van mellette? ellene. Jó, akkor elektronikusan kell szavazni, sajnálom. Megnyitom a szavazást, mindenki szavaz, lezárom a szavazást. Nos, mit mutat a gép? 19-en mellette, 13-an ellene. Tehát elfogadtuk ezt a részt. Most akkor a második részről szavazunk. with more substance, uh, especially in the field of climate change and environment and social policies. Ezt Álvaro úr nem szeretné benne hagyni. A jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette, tehát a második rész mellett, ellene a liberálisak és a konzervatívok, de kisebbségben vannak, tehát elfogadtuk. Most akkor a G kompromisszum jön, ez a Ki Kiszavaz mellette. Nem, a jelentéstevő hozzá szeretne szólni. Thank you. I have a comment. Nos, ezzel kapcsolatban is van egy szóbeli módosítom, ez az első szóbeli módosító, mégpedig azért, mert a tabling office-ban valami történt, és a szocialista kollégák részét én nem vettem észre, és kimaradt az a szó, hogy traditional. Ezt azért nem vettük észre, mert a dokumentumban nem volt vastagon szedve. Tehát éppen ezért a traditional szóval szembeni szembenállást én elfogadom, és a traditional helyett a fundamental szót tenném be, ezt bekapták papíron is, illetve írásban is. És a második a harmadik sorban, ugye? A harmadik sorban ott van a traditional, és ehelyett a fundamental, fundamental uh, kerülne, uh, és ezt követően lenne még egy kiegészítés a horizontal character után, azt írnánk oda, hogy plays a central role in EU economic recovery plan end. Je vous remercie, monsieur. Köszönöm szépen, Alvaro úr. Very much, just to make it now. Köszönöm, eh, angolul fogom akkor, hogy egyszerűbb legyen. Az én frakcióm eh, nagyon eh, örülne a G kompromisszumos módosító elfogadásának, és szóbelivel szeretnénk az All Common Agriculture-t eltávolítani a szövegből. Tudom, hogy egyes kollégák számára ez speciális, de valójában a Galileóra és egyéb dolgokra is eh, használtunk már pénzeket az agrárköltségvetésből. Lehet kőverésni az egészet, megkísérelhetik, de akkor az egészet el fogjuk vetni, illetve ellene szavazunk. Tehát ez lenne a javaslatunk. Tehát az All Common Agriculture nélkül a kompromisszumos módosítót támogatjuk, egyébként leszavazzuk. Köszönöm. The point is that, uh... Az a lényeg itt, hogy uh, az agrár ágazat bevétele több módosítóban szerepelt, tehát sajnos ezt a szóbeli módosítót nem tudom elfogadni. Vara. Jó. Akkor nem részenként szavazunk. Mindenki a saját felelősségét vállalja. Ugyanakkor a szóbeli módosítókról szavazunk, és pedig Szidoniáéról, és a traditional szót a fundamental helyettesítjük. Mellette, tehát kiszavaz a G kompromisszumos módosító mellett ezzel a módosítással. Ellene, a liberálisak ellene vannak, már megmagyarázták, hogy miért. És a jelentéstevő is. A zöldek, a liberálisok és a GUE is és a három frakciónak a szóvivője Álvaro úr ezt meg is magyarázta. A H kompromisszum és Jörannak ezzel kapcsolatban van szó. Nos, ezzel kapcsolatban akartam szóbeli módosítót benyújtani, mert hogy ugye ez az űrpolitikáról szól többek között, és éppen ezért szeretnénk elmagyarázni, hogy az űrpolitika az nem csak arról szól, hogy embert küldjünk a holdra, vagy rakétákat lövöldözgessünk fel, amit egyébként sokan támogatnak, de a GMES fontossága a környezetvédelmi területen is rendkívül nagy. Tehát a technological szó után az environmental szót szeretnénk betenni, tehát technológiai és környezetvédelmi haladást szeretnénk így eh, előmozdítani. Ez egy nagyon fontos politikai megjegyzés. Azt hiszem, a jelentéstevő eh, elragadtatott hogy ezt hozzáteszik. Helga egyetért ezzel? Nem, bocsánat, összetévesztettem a jelentéstevőket. Szidénia mellette van, és Helga szomorú. Teljesen egyetértek ezzel a szóval, igen. Tehát akkor az Jörán módosításával ki van mellette, ellene? Senki? Mindenki a környezetvédelmet támogatja, tehát akkor elfogadtuk. Nem tartózkodik? Á, elnézést. Én szeretném, szeretnék tartózkodni, mert ezt nem kértük. Elnézést, mondja az elnök. Jó, tényleg. Jó, tehát akkor nem marad benne az, hogy a környezetvédelmet támogatja az űrkutatás. E módosítás, senki sem kér szót, mellette, ellene, tartózkodás, az az I. Egy tartózkodás, portas úr. Aztán jön a J kompromisszum, amely egy kicsit összetett. Rőszenkénti szavazást kértünk, két részről van szó. Nem, bocsánat, tévedtem. Szidónia jön. Tájékoztattak arról, méghozzá fél órával ezelőtt, hogy Godmanis úr szeretné a 66-os módosítását visszavonni, aminek az a következménye, hogy az egyik mondat, eh, amelyet az ő módosításából eh, vettünk, és a jébe beletettük, de ez okafogyottá válik, felolvasom from ESF and ERDF for the years 2006-2007 were not taken up by the member states and calls on the Commission to work closely um, member states. that is the stop. So that... Jó, tehát itt állunk meg. És ez tulajdonképpen a második eleme volt a részenkénti szavazásnak. Ezért nem szavazunk a második részről, mert okafogyottá válik. Tehát visszavonták. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor nem részenként szavazunk. Tehát a második rész okafogyottá válik, mert a szerzője visszavonta. Tehát akkor egyszer szavazunk róla a jéről, és csak, ennek csak az első részéről, tehát ki szavaz mellette. Ellene? Tartózkodás? elvégtettük tehát akkor. Most jön a K kompromisszum. Senki sem kér szót, kiszavaz mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. L. Senki sem kér szót mellette. Köszönöm, ellene. Helga ellene van. És Portas úr is tartózkodás. Elfogadtuk. M. Senki sem kér szót mellette. Köszönöm. Ellene. Portas úr, tartózkodás. Nincsen tartózkodás. Elfogadtuk. N. Mellette. Köszönöm. Ellene. Senki. Tartózkodás elfogadtuk. Ó, senki sem kér szót mellette, köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, elfogadtuk. P, mellette, köszönöm, ellene, ketten vannak ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. Akkor nincs több kompromisszumos módosítás. Jó, köszönöm. Akkor most jöhet a többi módosítás, amelyeket eh, nem tettek okofogyottá a kompromisszumos indítványok. Nézzük az egyest. Jutta Haugtól, ez pedig az egyes bekezdéshez hozzátétel, mellette, a van az jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes és a hármas okafogyottá válik, mivel volt egy kompromisszumos módosító. Négyes, Balcani és Ferb, ellene van a jelentéstevő, mellette. Aha, jó, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ez a négyes módosító. Lezárom a szavazást. 19-en ellene, tehát elutasítottuk. 5-ös Vertman asszonytól a jelentéstevő ellene van, mellette. Aha. Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást az ötösről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk, 16 volt ellene, 13 melletti. És mivel ez elutasítottuk, a hatosról szavazunk. Balcáni Fernféle módosító mellette. Mellette van a jelentéstevő ellene. A többség mellette van, elfogadtuk. Van egy szóbori módosító a jelentéstevő, ez az internal assessmentet az own assessmenttel helyettesíti. Mellette, jelentéstevő javaslata mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, Jutta Haug mellette, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas, Bizottótól nem, bizottó asszonytól. Nem bizottát kell akkor mondani? Mellette? Ki van mellette? Barbara, mellette van, joga van hozzá. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kirences, szavazni kell róla, Balcani fenn, a jelentéstevő ellene van mellette, a bal oldal, és még azon túl is. Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Álvaro úr nem akarja, hogy a ballal azonosítsák. Lezárjuk a szavazást. 15-en, 14-en szemben elutasítottuk. Tízes, az RDP elitje, módosítója, a jelentéstevő mellett teszi le a voksát, mellette, ellene, ugyanaz a többség. 11-es, Ann Jensen-től, amely a 10-es, nos, a jelentéstevő mellette, ki van ellene? Jó, kisebbség, tehát elfogadtuk. 12, 13, 14, 15, 16, ez okof, ezek okofogyottá váltak. 17-es. A jelentéstevő ellene van mellette. Ellene a többség ellene van, tehát elutasítottuk. 18-as, 19-es, Nos, akkor 18-asról szavazunk először, mellette ellene, a többség ellene van. 19-es, a P, az EPP elitje, a jelentéstevő mellette van, mellette ellene, Helga ellene van, elfogadtuk. 20-as, ez egy olasz módosító mellette. Köszönöm, ellene a szocialisták és Helgék, nem tudom, hogy miért, na jó, elfogadtuk. a 21-es, 31, stb. ezek okafogyottá válnak, akkor a 27-esnél e, tartunk tehát. De hát ezt az E... Nem, erről szavazni kell. Jó, akkor szavazunk. 27-es, melyes? a jelentéstevő mellette van. Mellette. Köszönöm. Ellene? Többség mellette szavaz. Tartózkodás? Elfogadtuk. 28-as hercogasszonytól. Ja, ezzel már foglalkoztunk? Jó, 29-es, azt nem tette le semmit, tehát akkor 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as Bizotto asszonytól mellette van a jelentéstevő. Mellette, ellene. A többség mellette van, elfogadtuk. 31-es. Az lpp e s kollégák, figyelembe vettük. Jó, ezt lefette már a korábbi. 33-as, új mód, itt olasz módosító, a jelentéstevő mellette van, mellette, Köszönöm ellene. Senki. Tartózkodás. Viva Italia. Elfogadtuk. 32-es. Az a fogyottá válik. 34-es. Több nyelvű és több frakciójú módosító a jelentést ami mellette van, mellette. Ellette a szocialisták, de elszigeteltek, tehát elfogadtuk. A 35, 36, 37 okafogyottá válik. A 38-as is, tehát jön a 39-es. A jelentéstevő mellette van, kiszalad mellette, 39-esről van szó. Köszönöm, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40. A jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es juttái. Három részbe van szét trancsírozva. Első rész a points out-től az in this context-ig a jelentéstevő mellette van. Ellene van, bocsánat, mellette. Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Első része a 41-esnek. Tehát akkor elektronikusan szavazunk róla, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-15. Tehát mivel ez módosító, ezt elutasítottuk. <clears throat> Jön a második rész. Most a jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette. A nagy többség ellene tartózkodás rendben van. Harmadik rész, a jelentéstevő ellene van mellette. Tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szót, a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Á, 15, 14, tehát elfogadtuk a harmadik részt. Remélem, hogy a végső szöveg következetes marad azért. 42-es, Holmeyer asszony és Weber úr tehát Bajor módosító, kiszavaz mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Helga tartózkodik. 43-44 okafogyottá válok, 45-ös jön, itt megint csak három rész van, első rész, considers that this exercise, 16-tól kezdve egészen a monitoringig, a jelentéstevő nem támogatja mellette. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást az első részről. Mindenki szavazott, lezárom. Á, megint csak nagy a feszültség. 15-15, csodás, tehát elutasítottuk. A második rész a jelentéstevő mellette van. Mindenki mellette van. Ellene, tartózkodás, jó. Harmadik, megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-15. Akkor visszautasít, elutasítottuk. <clears throat> No. Nézzük akkor. 40 a ötös első részét végül is vissz, elutasítottuk. Most akkor jön a 46-os a bizottolszonyi, a jelentéstevő ellene van, kiszabad mellette. Tehát mellette mindenki ellene van? Tehát akkor bizottolszony eltűnik jutta módosítója. Okafogyottá válik, mivel a harmadik részét elutasítottuk. 48-as Jörön és Valcani asszony, mindenki mellette van, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49, 50 és 51 okafogyottá válik, de az 52 nem. Tehát az 52-es mellette van, az ellentétesebben mellette eh, ellene elfogadtuk. 53, 54, 55 okafogyottá válik, de az 56 nem. és itt a jelentéstevő ellene van, ki szavaz mellette, köszönöm, ellene, a többség ellene van, tehát elutasítottuk. 57, mellette van a jelentéstevő, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 58-as, az a jelentéstevő mellette van, kompatibilis az előzővel, tartózkodás elfogadtuk. Tehát 59-es, ezt már nem, erről nem kell szavazni. 60-61-esről sem, 62-es hát enceni, meg erről szavazni kell mellette. Köszönöm, ellene. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Bezárom. 12-12 elutasítottuk. 63, azt lefettük. 64, Ann Jensen-től, most a jelentéstevő mellette van. Mellette mindenki ellene tartózkodás elfogadtuk. 65, Godmanis nem támogatja a jelentéstevő, mellette a ellene elutasítottuk. 66-ost visszavonták, mint hallom. 67-es, 68-as, ezt így már lefettük. 69-es, Bicotto asszonytól, Görán akarsz mondani valamit? Nos, akkor arra szeretném megkérni önöket, hogy a 68-asat megnézzük, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kompromisszum lefedi, szerintem erről külön kell szavazni. Que pense madame la rapporteur? A jelentéstevő mit gondol erről? Azt gondolom, hogy akkor kellene ilyen kérdést felvetni, amikor a kompromisszumról szavazunk. E, nem pedig most. Tehát e, az elnök úr bölcsességére hagyatkozom. Annak idején úgy szavaztuk meg a kompromisszumost, hogy a 68-ast is lefedi, tehát szerintem lefedi. Jó, tehát akkor lefettük. Úgy tesz, tekintjük. Tehát akkor 69-szörös nem szavazunk. Illetve szavazunk. A jelentéstevő mellette van mellette. Jellenem a szocialisták, de ők kisebbségben vannak. Tehát elfogadtuk. 70-es, Saudi Alászótól. A jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es, <clears throat> ezt már lefettük. 72-es, erről szavazni kell. Nem támogatja a jelentéstevő mellette. az LPP eléggé félénken, kiszabad mell ellene. Uh-huh. Uh-huh. Elutasítottuk. 73-as lefettük. 74-est nem. Súrján módosító, A jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75, Megint is asszonytól, van szóbeli módosító. Replace twice heading 2A by heading 2. Ki, ki támogatja? Ellene? Akkor elektronikusan kell szavazni tehát akkor a megénész módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom. <clears throat> Lezárom, mint mondtam. 16-an támogatják meg Indisz asszony, 12-en eh, ellene elfogadtuk. 76-77, ez már, ezt melket már levettük. 78-as, Eider, a jelentésteve nem támogatja, mellette a frakciója ellene, a többiek, tehát elutasítottuk. 79-es új olasz módosító, a jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as, a jelentéstevő nem támogatja, mellette elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavaz, lezárom a szavazást a 80-asról. 15-en mellette, 14 ellen elfogadtuk. A 81-es kompatibilis, a jelentéstevő támogatja mellette, ellene elutasítottuk nagy többséggel. 82, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83, 84, 85-ös okofogyottá válik, de a 86-os nem ellene van a jelentéstevő, mellette nem sokan, ellene mindenki elutasítottuk. 87, ugyanazok a szerzői, a jelentéstevő nem támogatja, mellette senki. Ellene mindenki. Elutasítottuk. 88-szal foglalkoztunk, 89, már megint olasz módosító, hát teljesen buzgók. Mellette ellene tartózkodás <clears throat> újra győz Olaszország. 90-es Álvaro úttól, ebben a bizottságban fontos személyiség. És Holmeyer asszony, megint csak egy nagyon jelentős személyiség. A jelentéstevő támogatja nyilvánvalóan, mellette ellene tartózkodás, Gratulálunk nekik. 91, Bálcani asszony és Fermúr a jelentéstevő támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 92-nek, amelynek ugyanazok a szerzői, Álvaro úrnak van kérdése. Talán csak egy kérdés a szerzőkhöz, mert hol van az Erasmus Mundusra való utalás? mert hogy ugye van egy lábjegyzet, e, és akkor annak ott benn kéne lennie, nem a szövegben. Madame le rapporteur. Jelentéstevő asszony. Az én eredeti szövegemben volt az Erasmus Mondus, mint ahogy ön is e, rámutatott, e, Balzani és Ferm képviselők módosítóiból ez hiányzik. De a dokumentumban nem volt világosan megjelölve ez. Általában ez ki van emelve vastag betűkkel, itt viszont nem. Én viszont szeretném, hogyha az eredeti szöveg benne lenne. Igen, engem azért zavart meg, mert a 38-as bekezdésben, abban a változatban, amit tegnap megkaptam, nincsen Erasmus Mondus igen, de a referencia pont az az eredeti jelentés. És hogyha nincsen módosító, amely arra irányul, hogy azt kivegyék, akkor az eredeti szöveg az, ami számít. Oui, autrement dit, autrement dit, si je... Tehát, ha jól értem, és másképp megfogalmazva, a jelentéstevő azt javasolja, hogy a szövegbe tegyük vissza az Erasmus Mundus Kivéve, ha a szerzők kifejezetten most azt mondják, hogy ténylegesen azt ki akarják szedni a szövegből az Erasmus Monduszt, és nem pedig csak egy technikai hibáról van szó. De ez a lábjegyzet, amit én hozzáadok, az gyakorlatilag az azt mondja ki, hogy az 1A alá tartozik az Erasmus Mundus, noha ugye korábban másról van szó, tehát itt tartsuk benne az Erasmus Mundust, és egy lábjegyzetet a véget, hogy, amely kimondja, hogy ez a cselekvés, ez a program oda tartozik tehát, ahova. És Göran is megegyerősíti, tehát, hogyha véletlenül tűnt el az Erasmus Mundus, és mindenki támogatja az Erasmus Mundus, és akkor egy lábjegyzetben megmagyarázzuk, hogy ez micsoda. James kért? Nem, nem kér szót. Tehát akkor. Két, nem, még egy módosító van szó belőle. Igen, van egy szóbeli módosító, amit én a szavazólistájukra is rátettem. Három szót tartalmaz az Including Special Olympics. Egész egyszerűen megfeledkeztem róla. Olympics for handicapped. Tehát ez ugye a rokkantak olimpiája, ugye? A, a szellemi fogyatékosok olimpiája. Donc tout le monde a compris. Tehát akkor mindenki megértette? Az Erasmus mozdult visszatesszük, és a Special olympics ot Kitalálnak Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 93 portás nem támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. A szocialisták ellene vannak, tehát elutasítottuk. 94, 95, 96 lefettük, 97-es jön. Salafranca. Hm, meglepő módon. De a jelentéstevő támogatja. Mellette Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Jó, akkor örül a kolléga. 98-as. <clears throat> Nem támogatja a jelentéstevő mellette. Helga mellette van, ellene sokan, sajnos, tehát elutasítottuk. 99-es, 100, 101, 102, lefettük, 103, a jelentéstevő támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es, 105-ös, 106-os, lefettük őket. Akkor jön a 107-es portás, nem támogatja a jelentéstevő mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 108, Salafranca, külpolitikával kapcsolatban feltételezem. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109. Galtieri és mások. A jelentéstevő nem támogatja, mellette elektronikusan szavazunk. <clears throat> Tehát akkor a Galtierit elektronikusan szavazzuk. Na, jó, kékké vált a szavazás. Én követtem el valami hibát? Én rögtön azt mondja a te hogy az elnök hibája. Nem működik. A műszakiak talán újra kezdhetnék. Kezdhetjük újra a szavazást? Jó, akkor működik. Tehát akkor a Galtieriről szavazunk. Jó. Megnyitom a szavazást, lezárom, és most már tudni fogjuk, hogy ki hogyan szavaz. 18-an mellette, 11-en ellene, tehát elfogadtuk. 110-es Salafranca, a jelentéstevő nem támogatja mellette, ellene elutasítottuk. 111-es Brandner a jelentéstevő nem támogatja, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 Haglund, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113, megint csak Haglund és Alvaro, a jelentéstevő nem támogatja, mellette, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 114 Jutta Haugtól. Ő a 140 millió helyébe a 135 milliót szeretné. Ez egy szóbeli módosító. Szidónia szeretné ezt helyettesíteni tehát Szidoniának marad 5 milliója. Akkor ki támogatja az így módosított módosítót? Köszönöm, ellene. Jutta elfogadta, elfogadtuk mi is. 115. A jelentéstevő értésével mellette, ellene. A szocialisták elfogadtuk. 116. A jelentéstevő módosítója személyese, támogatja, ellene, tartózkod, elfogadás. 117, a jelentéstevő támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118, ugyanattól a szerzőtől, a jelentéstevő támogatja, mindenki támogatja, ellene elfogadtuk. Szóbeli módosító, a jelentéstevőtől a hatodik francia bekezdésről van szó. Ez egy technikai módosító. Mindenki támogatja? ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint csak szóbeli módosítás, hetedik francia bekezdés, ha beletesszük azt, hogy having regard to the opinion of the committee on development, tehát mindenki támogatja, ellene senki tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a végső szavazás van a módosított jelentésről mellette. Köszönöm. Ellene? Ellene senki? Tartózkodás? Egy, kettő, három tartózkodás, négy tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk Szitóniának, és köszönöm a kollégáknak is. és megint csak elnézést kérünk a problémák, a fordítási és más problémák miatt, és köszönjük a rugalmasságot. Erre szükség is volt. Nos, akkor most jön az utolsó szavazás, amely Juttának a jelentése az Európai Műholdas Rádionavigációs Program rádionavigációs programokat üzemeltető struktúrákról. Tulajdonképpen a Galileóról van szó. Jó, akkor mindenki, még az LPP e is kész a szavazásra? Akkor szavazhatunk egybe? Vagy pedig senki sem ellenzi az egyben szavazást? Jó, akkor először a jogalkotási javaslatról szavazunk, javaslattervezetről mellette, ellene, tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. Most akkor jön a jogalkotású akt aktus, eh, tehát jött a négy módosítójáról, mellette, köszönöm, ellene, senki, tartózkodás, senki, győzelem. Tehát akkor gratulálunk Juttának. Jó. Most akkor befejeztük a szavazást. Mivel a lehetséges átcsoportosításokat a 14-es és 15-ös pontokra is beterveztük, és kérem, hogy a jelentéstevő erősítse meg, amit mondok, de a bizottság nem kért átcsoportosítást. Tehát akkor nem kell szavaznunk. Akkor most szava, szó, folytathatjuk a a Schengeni megfigyelési rendszernek a vitájáról, és pedig a második generációról. A jelentéstevő Álvaro úr, és ez a hetes és nyolcas napi rendi pontok, ugyanis arról van szó, hogy a különböző jogalkotási eszközöket rendelettel és a tanács határozatával tesszük meg. Köszönöm. Án, akkor azt hiszem, hogy rövidre foghatom. Egyrésztről abból az okból, hogy a 7-es és a 8-as szövege azonos, a Schengen információs rendszerről szóló dokumentumot jelenleg a belügyi szakbizottságban tárgyalják többek között Holmeyer kolléganő, de Carlos Coelho is, valamint egyéb árnyéki jelentéstevők. Zós, zokot meg. Vidim az... Röviden, na jó. Tehát igazán rövidre tudom fogni mert nem sok mondani valunk van ezzel a témával kapcsolatban, tehát a belügyi szakbizottság tárgya ezt a témát, Koályó a jelentéstevő, rövidre zártuk vele a témát, ebben a, ezen a területen hat módosítóindítvány érkezett, ezekkel foglalkoznék, hogy mit ajánlunk a 2011-es költségvetés tekintetében, az erre vonatkozó összegeket tartalékba helyeztük, tehát a sziszra vonatkozó összegeket, és megvárjuk, hogy a bizottságnak milyen tervei vannak a további munkával kapcsolatban. 2002-ben 17 millió eurót fordítottunk erre a projektre, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működik, illetve működik ez a technológia. A módosító indítványok lényegében azt tárgyalják, hogy a hiányzó összegeket be kell tenni a tartalékba, és hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a bizottság részéről, ami az előrehaladásokat, ugyanakkor akadályokat is illeti, és a pénzügyi forrásokat. A bizottsággal folytatott első eszmecserék mutatják, hogy a kommunikáció jelentős mértékben javult az elmúlt évekhez képest, Ugyanakkor a módosítókban azt is javasoljuk, hogy költséghatékony alternatívet kellene kialakítani a sis 2 rendszerhez, arra az esetre, hogyha mégsem működik ez a rendszer, hiszen jelenleg nem működik, a parlament részvételét is követeljük, és azt is, hogy a pluszköltségekről értesünk a rendszer átállás során. Ez is szerepelt a módosító indítványokban, Március 15-a a módosítók benyújtásának határideje, és 16-án, 17-én tudunk szavazni erről a témáról, és aztán áprilisban 7-én, 8-án szavaznak előre láthatólag erről a témáról. Ez egy nagyon kényes téma, a módosítókat pedig nagyon szorosan egyesített, egy, össz, mi az egyeztettük Carlos Coelho jelentéstevővel. Je remercie. Chacun comprend effectivement que c'est des sujets. Köszönöm. Akkor ez egy érzékeny téma, és ugyanakkor hát ugye fontos ellenőrzési és biztonsági téma e, természetesen szükséges a szabadságjogok figyelembevétele is. Halmájer asszony. Elnök úr, tisztelt kollégák! Rendkívül kritikusan látom ezt a témát. Jelenleg nem az a benyomásom, hogy a korábbi eljárás móddal ö, blamáljuk magunkat a sziszrendszer vonatkozásában. Nagyon hosszú ideje dolgoznak ezen, nagyon sok pénzt költöttek erre, tehát mindenképpen fel kellene tennünk a kérdést, hogy mire fordították ezeket a pénzeket, ezzel foglalkozni fog a Költségvetés Ellenőrző Bizottság, és másrésztről a bizottság eljárás módja nem az átláthatóság jegyében zajlott, illetve nem is volt megfelelő a kommunikáció. Azt hiszem, hogy ezt rövid távon meg kell változtatnunk, hiszen a tanács már áprilisban döntött erről, és ezen ö, feltételek mellett nem akarja folytatni ezt a projektet. Tehát nagy nyomás alatt vagyunk. Januárban volt egy teszt, a rendszert illetően, amikor is a bizottság kifejezte azon véleményét, hogy ezt nem lehet hibának tekinteni, ezt a tesztet, tehát világosan el kell mondanunk, hogy a résztvevő államok egyrészt ezt teljesen más, hogyan látja. Hiszen jelentős kritériumokat a januári teszt nem elégített ki, a szépítgetés nem segít, meg fogjuk nézni, hogy hogyan alakul a következő teszt, hogy jól műk, jobban működik a rendszer, és nem csupán 26 órát képes működni. És pontosan az én országom esetében nem működött a rendszer, végérvényesen összeomlott. Nos, elnök úr, ez azt jelenti, hogy költségvetési szakbizottságként még egyszer foglalkoznunk kell majd ezzel a témával, és nem tartom nagyon haladó szellemiségnek, hogy az európaiak 8 éve kísérletezgetnek egy elektronikus rendszerrel, és még mindig nem képesek arra, hogy ezt a rendszert működtessék. Nos, ezzel nem tudunk más partnerektől tekintét kivívni az Európai Unió számára. Euh, Köszönöm szépen. ha megengedik, akkor tanúbizonysággal kiegészítem ezt a véleményt. Én a Schengeni Miniszteri Bizottságban ültem, mielőtt még közösségi vált volna a Schengeni rendszer. Abban az időben a Schengeni miniszterek 7-8 országnak a 12-ből a miniszterei üléseztek, és úgy döntöttünk, hogy a a Schengeni információs rendszer első változatát változ, valósítjuk meg, és már akkor sem működött. És ezért hevesen kritizáltuk a választott rendszert. Akkor még nem az Európai Bizottság volt az és hatóság, hanem volt egy fő titkárság. És egy, ez egy katasztrofális rendszer volt, és a helyzet abszolút nem volt kielégítő, hiszen olyan helyzettel álltunk szemben, amely nehéz műszaki problémákat jelentett, de most már tíz eh, év eh, tapasztalat rendelkezésükre áll, de még mindig nem találtuk megoldást a közösségi keretekben. Pedig ez egy alapvető eszköz a külső határok védelmére. És tudjuk, hogy az európai politikai modell, hogy így fogalmazzak, feltételezi, hogy egyrészt az állampolgárok védelmét a terrorizmussal és a mafiával szemben megvalósítsuk, és ugyanakkor az egyéninek szabadságát is. És hogyha erre nincs meg a műszaki eszköz, amely ezt lehetővé teszi, akkor az Unió számára ez meglehetősen problematikus. Nos, nem kért más szót, Alexander sem akar hozzászállni, tehát akkor köszönöm szépen, és mint ahogy jelezte is a jelentéstevő, ezzel a két témával kapcsolatban, amelyek egyrészt egy rendelettervezetet és egy határozott tervezetet jelentenek. Ezekkel kapcsolatban március 16-án és 17-én szavazunk a bizottságban, és április 7-8-án az illetékes bizottságban, és aztán az áprilisi plenárison az egészről. Volt még egy napirendi pont Godmanis úr jelentéséről, de Godmanis úr sajnos nem tud jelen lenni, bocsánatot kér, és mivel személyesen is bevetette magát ebbe a témába, ezért úgy gondolom, hogy nem kívánatos, hogy nélküle folytassuk le a vitát. Tehát akkor, kedves kollégák, akik itt maradtak végig, a baloldal teljesen eltűnt a Költségvetési Bizottságnak az ülésére. Nem, nem, Bono, Gören, Gören itt van, itt van, itt van, bocsánat. Csak viccelődtem. Jó, tehát akkor kedves kollégák, köszönöm szépen. Vége a az ülésnek. Azt javaslom, hogy a koordinátorok maradjanak itt azért, hogy folytassuk azonnal a munkát, és hogy kihasználjuk, hogy itt vannak a tolmácsok, akiknek köszönöm a munkáját, azért, hogy a koordinátorok ülését megtartsuk, lebezárom az ülést.